Jó napot, megnyitom az ülésünket. Azt kérem, hogy változtassuk meg a napi rendet. Tegnap volt az első három oldalú megbeszélés a Yes Europe Erasmus for All esetében, és mielőtt Martinez úr megérkezik, szeretnék beszámolni a trilógusról. Ha egyetértenek azzal, hogy így módosítsuk a napi rendet, akkor tegyünk így van, ellenszavazat nincs, akkor menjünk tovább a december 18-ai jegyzőkönyv elfogadása, kinek van kifogása, amelyben van ilyen, akkor az ülés végéig jelezzék. Kérem, hogy rögzíteni fogjuk. A harmadik pont a napi renden, ami észt, lett, litván, máltai és védnyelv kivételével az összes nyelvre van tolmácsolás. Ezen tívül bejelentjük, sajnos be kell jelentenünk, hogy március 1 két titkárságon dolgozó munkatársunk elhagy bennünket. Az egyik nem túl messzire megy, hanem egy másik bizottságban a TRAN. Innéze Krisz Kána fog a TRAN szakbizottságban dolgozni. Mindenki, aki vele dolgozott, tudja jól, hogy milyen kiválóan dolgozott, és sok sikert kívánunk a Tránban. Örülhetnek, hogy téged megkaptak. Aztán hat év után az a szomorú közleményem van, hogy Rita Suárez elhagy bennünket. Nem meghal, elhagy bennünket. Ő a régiók bizottságához igazol át. Egy nemzeti portugál ö, kölcsön volt nekünk, és most elmegy a régiók bizottságába de azért kapcsolatban marunk, de a régiók bizottságába elviszi a tapasztalatét, sose árt, ha ott van egy jó kapcsolatunk. Minden esetre köszönöm az együttműködést, Rita. Most pedig, mielőtt megadom a kollégánknak a szót, röviden ismertetem a tegnapi háromoldalú párbeszédet a képzési programmal kapcsolatban. Én, az előadók, árnyékelődök voltak ennél Lokegard, Benne Rapató asszony és Verzsia, illetve McLakin asszony viszont nem tudott jelen lenni. Az elején a tanácselnöke Julie Andersen, ő ennek a tanácsi munkacsoportnak a vezetője, röviden bemutatta a tanács mandátumát, és külön hangsúlyozta számára fontos, és ezt újra és újra el kell, hogy mondja, hogy a szöveget egyszerűsítsük, és a szöveget tegyük egy kicsit egyértelműbbé. Megemlítette azt is, hogy a módosítók egyharmadát, mint egy elfogadta a tanács rögtön, hiszen számos közös vonás van ezek szerint az intézmények között ebben a témában. Mi is azt mondtuk, hogy egyszerűsíteni akarunk és világosabbá tenni a szöveget, de a kérdés az, hogy hol, és erről kell beszélnünk, erről fogunk tárgyalni. Aztán a rövid vitát követően tisztán technikai jellegű listát adtak a módosítókról, amit egyébként a kult már elfogadott egy nappal korábban ilyen, hogy vagy, vagy, vagy legyen vesző, ne legyen vesző, és vagy, stb. Ismerjük, ennek túl nagy jelentősége nincs, de talán jobb lesz a szövegettől. Aztán egy nagyszámú cikkről tárgyaltunk, ahol az eltérések az egyes intézmények között viszonylag kicsik, és egész jól haladtunk a pontok, amelyekben sikerült megállapodni. Nos, hát ezekről a tanácsnak még egyszer meg kell beszélnie ezt a munkacsoport keretében oda, mivel az árnyék is jelen voltak, mi végül is azt mondtuk, hogy rendben van. A monitoring, az értékelés, a juttatások és eredmények tekintetében 17. ez a 15. cikk volt, aztán a 17. cikk a hozzáférés a programhoz, a 18. cikk az egyes tagállamok részvétele, a a 19. cikk, a komplementaritás, ami a 24. preambulum bekezdéssel jár együtt, aztán a nemzeti hatóságok, a 22-es a nemzeti ügynökségek, a 23 az Európai Bizottság feladatai, a 30. cikk a szakbizottsági eljárás, az, a program terjedelme az első, vagy hatás, hatája, első pont, és a többletérték volt a következő, amit beszéltünk. Voltak dolgok, három ilyen dolog volt, amit kizártunk, és ez nagyon fontos számukra A tanácsot, a bizottságot arra hogy gondolkodjanak el ezen. Egyet azért megmondok most, mert ez mindenkit érdekelhet, hiszen erre gondolnunk kell. A programbizottság, hiszen mindenért felel egy ilyen programbizottság, egy külön ülést kell szervezni. Tehát ami azt jelenti, ha a fiatalokról foglalkozunk, akkor a fiatalok képviselői vannak jelen, hogyha a Comeniusról van szó, akkor a Comenius képviselő emberek vannak jelen. És akkor azt mondtuk, hogy a programbizottságban azt szeretnénk, hogy a szociális partnerek és a terepen dolgozó egyesületek megfigyelőként legyenek jelen, vagyis hát kapjanak meghívást. Ez az egyik kívánságunk volt, és végül is azt kell, hogy mondjam, az ügyfelek is ezt szeretnék. Mi ezt felvetettük a tanács és a bizottság, megértették, hogy mit akarunk, ők csak azt mondták, hogy tulajdonképpen ez az ügyrend feladata, a programkészítő bizottság ügyrendje de hogyha ezt nem vette fel ez a bizottság az ügyrendjébe, akkor nincs benne, stb. Jó, eddig mindig így kezelték ezt. Minden esetre én nem nagyon bízom ebben az ügyben így. Azt mondtam nekik, hogy gondolják meg, hogy jogszeren hogy lehet ezt beilleszteni. Például ez egy olyan pont, amelyre mi nagyon nagy súlyt fektettünk, és erről intenzíven kell még tárgyalnunk. Egyébként el kell, hogy mondjam, a légkör jó, nagyon észszerűen tárgyaltunk egymással, és azt gondolom, hogy most meglehetősen gyorsan tudunk haladni a tárgyalásokkal. Március 19-ére terveztük a következő tárgyalást. Én azt gondoltam, hogy ez túl messze van, túl sokáig tart, és a tanács már most is jelezte, hogy nem lennénk -e készek arra, hogy már egy újabb trilógus tartsunk előtte. Mi készek vagyunk erre, el fogjuk indítani a dolgot a titkárságunk a tanács titkárságával felveszi a kapcsolatot, és az árnyék előadó kollégákat arra kérem, hogy ők is tartsák ezt szem előtt. Talán a következő Strasburgi héten megtehetjük, ott mindenki jelen van, és adott esetben több mint másfél órát tudunk együtt tölteni, mert másfél óra nem nagyon sok, hogyha tényleg konkrét eredményeket akarunk elérni. <clears throat> Aztán a negyedik napirendi pont következik a barátunkat, nagyra becsült barátunkat, Miguel Angel, Martínez Martínez bemutatni, a parlament alelnökét. Üdvözlöm, hogy örülök, hogy eljött közénk. Ő egyébként a kapcsolattartó csoport elnöke az Európa Történelem házával. már kétszer járt nálunk, nem akarok a dolog mélyére menni, és Pálya Deli és én magam is tagja vagyunk ebben a kontaktcsoportban, vagyis a parlament mindig jelen van két egykori kolléga is benne van egyébként. Onesta kolléga talán még emlékeznek, és Würc úr mindkettő nagy érdeklődéssel dolgozik. Azt gondolom, hogy jó csapat vagyunk, egész jól haladtunk. Hogy mennyire haladtunk, azt most Miguel el fogja mondani. Parancsolj, tiéd a szó. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Doris. Valóban nagy öröm, hogy itt beszélhetek ebben a bizottságban a projektünkről. Önök közül nagyon sokan ismerik már, miről van szó. Pálka asszony, amit tudják, ő a team vezetője, ő a projektet kivitelező csoportnak, ő a főnöke ahogy az elnök asszony is mondta, bizony többször találkoztunk már, ez, ez a hatodik alkalom, hogy itt beszélünk a bizottság előtt, és ugye nem felejthetjük el azt sem, hogy 2008. decemberre óta a Kulturális és Oktatási Bizottság elfogadott egy koncepciót, amelyet el, fogadtak, átvettek különféle kiemelkedő szakemberek a muzeológusok közül, illetve hasonló szakmai képzettségű emberekből állt ez a bizottság. Elmondanám, hogy a bizottság elnöke, illetve Barja Deli asszony nagyon hatékonyan és nagyon optimistán munkálkodott a projekten, Eh, meg kell ragadnunk ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk nekik ezért, köszönjük az elkötelezettségeiket, illetve a hozzájárulásukat, hiszen ez egy élő, mozgó valami ez a projekt, eh, változik, ahogy az idő is múlik. A projektet vezető csoporton belül úgy gondolom, hogy eh, nagyon Fontos volt az eddigi jó kapcsolat. Szeretném kihasználni a rendelkezésemre álló időt, hogy elmondhassam önöknek, mi történt, hova haladtunk, hova jutottunk egy év óta, hiszen legutóbb akkor találkoztunk konkrétan 29. február 29-én történt ez. Mint tudjuk, ez egy szökőév, tehát négy évente kerülhet hasonlóra sor. Mindenesetre a legutóbbi alkalommal február 29-én vetettünk számot. Először is. Ö, engedjék meg, hogy az épülettel magával kezdjem majd aztán rátérek a projekt tartalmára, a gyűjtőmunkára, illetve arról, hogy milyen felméréseket végeztünk potenciális látogatós, látogatókkal kapcsolatban. Aztán vannak témák, amelyeket még külön szeretnék megbeszélni önökkel. Az egyik ezek közül a projekttel kapcsolatos tervezett konferencia, illetve néhány észrevételt teszek majd a költségvetési vonatkozásokkal kapcsolatban, ugye a körülmények figyelembe vételével hát ez volt az egyik legélénkebb vetülete a projektnek. A tartalommal kapcsolatban el kell mondanom, hogy az Eastman épületben egy állandó kiállítást tervezünk. Mindenki tudja, hogy miről beszélek, hiszen maga az épület itt van a Leopold Parkban alig-alig néhány méterre a parlament épületétől. Az Eastman épületben tehát egy állandó kiállítást tervezünk. Ez a feb, felső emeleteken lesz, az alacsonyabb szinteken pedig ideiglenes, eh, időleges kiállításokat tervezünk. A team eh, az alkalmazás óta nagyon-nagyon jó munkát végzett. Eh, 2011 elejétől, illetve tavaly nyáron is kidolgozták a, az állandó kiállításnak a koncepciáját. Tehát itt a koncepció kidolgozása volt az elsődleges téma. Meg kell beszélnünk, hogy az állandó kiállítás milyen időhorizontot fog felölelni. Nos, a koncepció a koncepció alapját a 2008-ban elfogadott alapdokumentum adja meg. Ezt designerek segítségével finomítottuk tovább. Láthatják a kiosztott anyagból is. Ez visszamegy a korábbi időszakra. Jelen pillanatban keresők azokat a cégeket, vagy azt a céget, amely a végseges dizájnt kialakítja a végleges, az állandó kiállításhoz. A bűró 2012. októberében elfogadott egy álláspontot, a következőről szólt. Az a 20. századi európai történelem képezi majd az állandó kiállításnak a magvát. Ez gyakorlatilag 75%-át teszi ki majd a, a, az alapterületnek. Külön hangsúlyt fogunk fektetni az európai integrációra a második világháborút követő időszakban, illetve azokról az eseményekről is beszélünk, amelyek bekövetkeztek ezen időszak alatt. A következő, a második emelet, ez a legkisebb alapterület, itt két jelentős eseményről emlékezünk meg a múlt századból, ugye emlékezünk kell a 20. századra, hiszen ez adja meg azt a hátteret, amelyről nem szabad elfeledkeznünk. A projekten dolgozó tudósok azt mondták, hogy ezt nem szabad ezeket az eseményeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Magamat is ideértve, ugye többen gondoltuk úgy, hogy a 20. századra fókuszálunk, de az is igaz, hogy vannak ebben, ennek a projekten belül külön hangsúlyos pontok. Tehát ahhoz, hogy meg kell, ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi történt a 20. században, ehhez Szükség van bizonyos referenciapontokra olyan eseményekkel kapcsolatban, amelyek korábban következtek be. A második emelet, a, vagy legalábbis a második emelet nagyobb része, a kiállítás a két világháborúval foglalkozik majd, az elsővel és a másodikkal. A harmadik emelettől felfelé pedig az európai történelem viszi a prímet, szociális, kulturális, személyes aspektusokról lesz majd szó. A harmadik emelet felett már 45-től felé dolgozzuk fel az eseményeket, ideértve az Európa különféle részein bekövetkezett változásokra is. Ugye ott olyanok éltek, akik még nem vettek részt a folyamatban, csak később. Ez a felsők szinteken található kiállítás, ez egy interaktív lesz, és e, megpróbálunk rávilágítani a jelen és a jövő kihívásaira. E, a parlament bíró, illetve e, a parlamenti jóvá jóváhagyta a projektet, most az akadémikusokból álló tím dolgozik a történelmi időszakon, lesz még egy kiállítás, <clears throat> amely nagyon vonzó lesz, és a team garanciákat adott nekünk arra, hogy megvan náluk a kapacitás arra, hogy szintetizálják a szükséges dolgokat. A projekt számos nehézséget vetett fel. Azok közülünk, akik a folyamathoz közel állnak, a különféle múzeumokra gondolok itt például a Bonni vagy a Lipcsei múzeumok szakembereire. Ugye, mi tudjuk, hogy a múzeumokat az érintett tagállamok számával meg kell szorozni. Nagyon sokan mutattak nagy érdeklődést a projekt iránt. De el kell mondanom, hogy az orosz nagykövettel, meg a török nagykövettel többet ültem le, és többet beszéltem, mint az összes többi tagállamnak a képviselőivel. Őket is nagyon érdekli ez a projekt. Ugye? Kíváncsiak voltak az oroszok, hogy Oroszországnak, illetve a Szovjetuniónak milyen szerepet szánunk. Aztán a törökök azt akarták tudni, hogy a régi Törökország, meg a modern Törökország hogyan szerepel, majd mi, mit mutatunk róla, mit beszélünk róluk. Nyilvánvaló, nem tehetjük meg, hogy semmibe vesszük azokat az országokat vagy folyamatokat, amelyek a maguk idejében igen erősen hatottak Európa folyamataira amelyek végül is megalkották azt az Európai Uniót, amelyet mi ma ismerünk. Beszéljünk akkor a gyűjtőmunkáról. Össze akarunk állítani egy gyűjteményt. Itt azonban kihívásokkal szembesültünk, hogy egy nagyon fontos múzeumi gyűjteményről beszélünk, amelyet nulláról kell felépítenünk. Az akadémikusokból álló tím megalkotta a gyűjtemény előkészítésének a politikai irányvonalát, hogy így mondjam különféle adományokat szeretnénk kapni, illetve számba jöhetnek különféle hitelek, kölcsönök, a kellékek között van például, a szükséges kellékek között van egy hatékony menedzsmentrendszer, amivel kezeljük a gyűjteményt, a tényleges tárgyi eszközöknek, az összegyűjtött tárgyaknak a, a megfelelő kezelését meg kell oldanunk, a közelmúltban egy fontos lépésre került sor, egy fontos dologgal indult ez a bizonyos utóbbi fejlemény. Ez a, a, a hívók kártyája ennek a projektnek. Az intézményi résztvevők, tehát a tanács, a bizottság és a parlament megegyeztek abban, hogy a Nobel-díj, a maga fém érmé, a végső helyét az Európai Történelmi házában kapja majd meg. Hát ez nagyon fontos döntés volt. A, tehát erről már egy közlemény is napvilágot látott, a Nobel-díj maga, a fizikai Nobel-díj a mi házunkban lesz. A média nem igazán tudott erről. Ez a projekt egyelőre nem volt, nem kapott nagy nyilvánosságot, de hát igen, erről beszélünk. A nagyon fontos tárgyak mellett, ez kb. 70 tárgyat jelent, ezt Oszlóból fogjuk majd megkapni a novellját. A történelem házának ez lehetőséget ad arra, lehetőséget ad arra, hogy ne csak a Nobel-díjról magáról beszéljünk, hanem arról is, hogy milyen folyamatnak az eredményeként szokták ezt kiosztani. Ez egyfajta pilot projekt volt, ami eh, megmutatta, hogy mennyire fontos egy eh, intézmény számára, hogy eh, a saját az európai integráció történelmének a tárgyi és egyéb eszközeit, emlékeit összehozza. Tavaly a tudós csoport első felméréseket készített potenciális látogatókkal kapcsolatban, hogy a nagy közönséget mennyire érdekli majd egy ilyen intézmény, milyen vonzereje lesz. És hát persze meg, meg, megpróbálták vizsgálni azt is, hogy egy ilyenfajta kiállítás hogyan kapcsol, milyen módon kapcsolódik a realitásokhoz. Nem feledkezhetünk meg arról, különösen azok, akik jó néhány múzeumot láttak, hogy az ilyen létesítmények hogyan szoktak működni. Ugye hát látogatókra számítunk, és hát csak úgy, mint más múzeumok esetén, át kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk vonzerőt gyakorolni a nagy közönségre. Nem úgy indul a dolog, hogy egy millió potenciális látogató áll már sorban, hogy bejuthasson, inkább ö, úgy gondoljuk, hogy akik ide Brüsszelbe terveznek látogatást az intézményekhez, azoknak a programjába beillesztünk egy látogatást az Európai Történelem házába is. Van egy kezdeményezés. A parlament administratív realitásaira való egy általános kommunikációt adtunk ki az Európai Történelem házával kapcsolatban. Végezetül egy érzékeny pontot szeretnék nagyon óvatosan felvezetni. Az elnök úr <clears throat> rámutatott arra, hogy milyen fontos lenne egy konferencia a múzeumok világából, a történelem világából kiemelkedő személyekkel összehozni egy konferenciát. Tehát ez egyfajta ilyen publicitást adna a projektünknek. Az elnök biztosított bennünket arról, hogy a különféle érintett emberek, a tudományos bizottság, a cégek, és még közülünk is jó néhányan, e, valóban látjuk, hogy, hogy ez, a főbe, ez a konferencia jelentős és hasznos lehet, de hogyha nem ugyanaz a team szervezi meg, amelyik a projektet is szervezi, akkor ugye belefuthatunk nagyon sok nézetkülönbségbe, féltékenység és kritika várható, úgyhogy a végén előfordulhatna, hogy a konferencia vagy a résztvevők szabotálják az egész projekt, projektet. elképzelhető, hogy egy ilyen konferencián megölnék a projektünket, valóban eh, lehetne eh, publikálni dolgokat erről a kezdeményezésről, de lehet, hogy botránykő lesz belőle. A kinti média ellenzi ezt a projektet, a kinti média ellenzi az egész európai eszmét. Eh, na most, hogyha ki, úgy néz ki, hogy a parlament vett, vállalta fel ennek a projektnek a gondolatát, és és hát bele kell vonnunk a bizottságot is abba, hogy a múzeumot hogyan lehet fenntartani, ha egyszer elindul. A konferencia dátuma, még meg kell mondanom, hogy nem került meghatározásra. A magunk részéről addig halogatjuk, ameddig bírjuk. Még valamit szeretnék mondani a költségvetés is viszonylag észszerű módon fejlődött, alakult. 2011. szeptemberében jóvá hagytak egy költségvetést, ez 6,4 millió eurót tett ki. Akárhogy is van. A bűró úgy döntött, és ez a Költségvetési Bizottsággal együttesen volt ez a döntés. Úgy döntöttek, hogy a 2014-es tervezett nyitás helyett 2015-ben vagy 2016-ban nyitjuk meg a múzeumot. Hát reméljük, hogy a projekt engedélyei addig kiterjeszthetők, és korrigálni lehet a költségvetési időszak tükrében. Köszönöm szépen a figyelmüket és a türelmüket, rendelkezésükre állok. Még cirka 50 percig itt vagyok, szívesen hallgatom azt, amit önök elmondanak nekem, és ha tudok, szívesen válaszolok a kérdéseire. Miguel, ich habe zwei... Két hozzászóló van, Kavada úr. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Miguel, neked is köszönöm, hogy összefoglaltad az ügy állását, és két-három dolgot szeretnék tisztázni az expozé alkalmából. És az első, jelentsük ki, hogy Európának szüksége van egy emlékműre, egy közösségi, nem nemzeti típusú emlékműre, ami egy fizikai formát kellene, hogy öltsön. Tehát úgy gondolom, hogy a múzeum nagyon jól illeszkedik ebbe a célba. Tehát én ezt támogatom. Nem igazán értem, hogy mi a polémia e körül. Lehet, hogy a parlament ne lenne a megfelelő szervezője ennek. A tagállamok érthetetlen módon vitatják, illetve technokrata kétértelműségeket támasztanak e körül. Mint hogyha a történelmet el akarnánk leplezni. Úgy gondolom, hogy Európa megérdemli, hogy legyen egy emlékműve. És biztos vagyok benne, hogy lesznek még nehézségek, de elindult egy nemzetközi petíció az interneten, hogy leküzdjük ezeket a problémákat. És nyilvánvalóan pénzügyi problémák, nehézségek is adódnak. Politikai érzékenységek vannak. E körül az egész múzeum ügy körül. A történelem kapcsán is. Ettől nem szabad megijedni el kell, hogy végezzük ezt a munkát, be kell fejeznünk ezt a projektet. Ez lett volna az első mondanom. Azután a frakciók elnökei, akik a parlament vezetését ellátják, oda kéne, hogy hassanak, hogy a frakciókon felül emelkedve egységesen kiálljunk az Európai Történelem háza mellett, hiszen Európa a drámákat követő jólét térsége lett, levonta a tanulságokat, és valamennyien ennek a tanulságnak a gyermekei, az örökösei vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy ha már egyszer házat építünk, akkor ez ne fáraói méretű, ne egy polgároktól távol lévő épület legyen. Még el úgy gondolom, hogy az európai jövő közös építése egy bátor válasz a háborús gyűlölködésre, amely sok évszázad alatt beivódott az emberek emlékezetébe, de a következő évszázadok során a békés építés útjára kell, hogy lépjen. Tehát ennek kell bölcsen egy emlékhelyet állítani, építeni. Emlékeztessen bennünket arra, hogy honnan jöttünk, milyen háttérből érkezünk. Ugyanakkor a jelenkor realitásaival is, aktualitásaival is számolnunk kell. Nem akarok senkit megsérteni, Számos országban nagyon komoly nehézségek bontakoztak ki. Eli Wiesel szavaira emlékeztetnék, aki azt mondta, hogy a múlt emlékezete vezet a jövő felé bennünket. A Nobel-díjas Eli Wiesel azt mondta, hogy az a nép, amely nem ismeri a saját történelmét, ki van téve annak a veszélynek, hogy a történelem megismétli önmagát. A veszély nem ért véget a békével, azóta is fennáll, tehát folyamatosan védekeznünk kell ellene. Azután van egy javaslatunk is, hogy a történelem házában szerepeljenek azoknak a szobrai, portréi, írásai, akik a zsarnokság ellen küzdöttek, akik a rabszolgatság eltörlése ellen szálltak sékra. Itt most a náci diktatúrára gondolok többek között, és ugyanakkor a szovjet zsarnokságot is kiemelném, hiszen a szovjet uralom alatt sorvattak a mai európai tagállamok részben, illetve mai barátaink. Németül, angolul, franciául olvasható az életrajza azoknak, akik a hősei voltak a békés építésnek. Guzi Flashman asszony például Bratislavából, eh, Pozsonyból, eh, Brant József Budapestről, Raúl Wallenberg konzóra eh, gondolok, valamennyien tudjuk, hogy mi lett a sorsa, és tudjuk, hogy ezek a nők és férfiak a 20. században az ellenállásban harcoltak a második világháború ellen a békéért, és ebben a múzeumban megfelelő helyre kerülhetnek hogy a béke útján haladhassunk előre. És ezt kell folytatnunk a jövőben is, emléket állítva nekik. Köszönöm szépen. Jean-Marie, köszönöm szépen. Thank you. <clears throat> Yes, um... Köszönöm szépen. Általánosságban egyetértek a megközelítéssel. Nem csak nemzeti emlékezésre van szükség, hanem közös európai emlékezésre is. És az európai történelem fejezeteit kell, hogy bemutassuk ott. Tehát nem csak az egységet, hanem a sokféleségét a történelemnek. És számos történelmi esemény fejleményeit. Az Európai Történelem háza kapcsán megfogalmazódott az a cél, hogy a meglévő múzeumokkal együtt kéne működnie. Például a Rigai megszállás múzeumával és a budapesti terrorházával. Hogy világos legyen, hogy itt az európai polgárok számára rendelkezésre áll az emlékezés háza, és hogyha hazatérnek a hazájukba, akkor tudják, hogy hol találhatók a hazai megfelelők. A költségvetésre szeretnék még kitérni, mert a rendkívüli több éves pénzügyi tervről szóló csúcs után vagyunk, és ott megvitatták a költségvetésnek a csökkentését az administratív területen is. Tehát a kérdésem az, hogy kihat-e ez az Európai Történelem házára, vagy biztosak vagyunk-e benne, hogy nem fog kihatni. Köszönöm, Tavares kolléga. Köszönöm. Az egyik professzorom újra és újra azt mondta, hogy ha a történelem összes tragédiára emlékezünk, akkor azt kell szem előtt tartani, hogy azok a személyek, akik ezeket elkövették, nem voltak butábbak nálunk, vagyis ne legyünk arrogánsak, és nem mondjuk azt, hogy ami a múltban megtörtént, az nem történhet meg napjainkban vagy a jövőben. Ugye azt mondják, inkvizíció, stb. ilyesmi nem fordulhat elő napjainkban, vagy más száz évvel ezelőtt megtörtént eseményekről is ezt mondják. Például, ami az első világháború után történt közvetlenül. Ott voltak ezek a kiváló diplomaták, a kiváló politikusok, a vállalkozók ebben az időszakban már megvoltak, és nem voltak azok butábbak, mint mi ki gondolta volna, hogy kialakulhat egy második világháború? Vagyis azt gondolom, visszafogottnak kell, nem leszünk perfektek, nem lesz perfekt a történelem sosem, nem lesz tökéletesen semleges egy történelem sosem. A történelemmel mindig foglalkozni kell. A kérdésem itt az, hogy hogy tudjuk a nagy konferencia vonatkozásában ezt a problémát megoldani, tehát a a kiállításokat, amiket meg akarunk csinálni, hát ezt alaposan meg kell gondolni. Azt gondolom, hogy itt a múlttal való szembenézésről is szó van, és úgy vélem az első világháború nagyon fontos. Ez egy olyan világháború volt, amit nagyon nehéz megérteni, szinte senki se érti meg, mi az üzenet ennek az első világháborúnak, mert valójában a második világháború már az első miatt volt. És hogyha múltra gondolok, én nekem inkább az első világháború tűnik fontosnak, mint sem a második. Tehát én erre gondolok. És hogyha a múzeumot megnyitjuk, és ...2014 ugye nagyon fontos dátum is ilyen szempontból, talán érdemes lenne egy szimpóziumot, egy kolokviumot, vagy valamilyen konferenciát szervezni, és megnézni az első világháborút, alaposan elgondolkodni azon, hiszen az első világháború századik évfordulója közeleg, és ez alapvetően befolyásolta ezt a rettenetes 20. századot. De ne csak a tragédiákra gondoljunk, nem lenne rossz, hogyha a jövőben egy kiállításon a múlt jövőjét is megnéznénk. Viktor Ügő, Spinelli, Jules Verne, mással is foglalkoztak ők, Európa jövőjébe próbáltak tekinteni, és megpróbáltak ilyen módon elkerülni jövőbeli tragédiákat is. Szerintem ezzel is érdemes foglalkozni. Egy múzeum a múlt jövőjével is kell, hogy foglalkozzon. Reinhard Kozelik Németországból a jelenlegi múltakról beszélt, és ezért lenne érdemes talán a múlt jövőiről beszélni, és hát az együttműködés is fontos dolog. A Nemzeti Múzeumokkal Trüppel kollégana is erre utalt, számos múzeumban, akik vándorkiállításokat szervezhetnének, és akkor ide hozhatnának hozzánk, például a Bevándorlási Múzeum Amerikában, vagy Brazíliában is van ilyen, és a migráció az ottani migráció európai történelem is egyben. Meg lehetne nézni, hogy az európaiak hogyan vándoroltak ki, miért vándoroltak ki Észak-Amerikába, Dél-Amerikába a 20. században, de más múzeumok is vannak, más kiállítások, amiket is igénybe lehetne venni. De fordítva is, ha nekünk is vannak kiállítási tárgyaink, akkor ezeket is lehetne uh, utaztatni, máshova venni. Nyilván vannak európai múzeumok, akik ilyet szívesen látnának, hiszen az Európai Történelem házában is szervezhetnénk vándorkiállításokat, amiket mi küldünk máshova. Nem kell, hogy Brüsszelben maradjon minden mindig. Más európai városokba is el lehet menni, hiszen kapcsolatot kell tartani Európával. Köszönöm. Miguelnek 5 perc múlva mennie kell, most válaszolna kérdésekre, és utána a kolléganő is kitér erre tartalmi, a kiállítás tartalmi részeire, hiszen ő felel ezért. Köszönöm a javaslatokat eddig is. Miguel, 5 perc. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen, Doris. El kell érnem egy repülőt, sajnálom. de hát az igazgató valóban olyan ember, akinél jó kezekbe hagyom az ügyeket. Igen, ahol Zsamari beszélt, valóban egyetértek az elhangzottakkal, és nagyra tartjuk ezt a támogatást. Minden egyes parlamenti képviselő támogatását nagyra tartjuk, és méltányoljuk. Különösen azokra igaz ez, aki annyira hiteles személyiség, mint például ön, és aki nagyon hatékonyan tud szerepelni a média előtt. Ez a fajta segítség különösen hasznos lesz a számunkra. Megvan annak az oka, hogy ez a projekt már 20 éve napi renden van, és nem sikerült elindítani az első 15 évben, annak ellenére, hogy nagyon rajta voltunk. Végül sikerült nekem többek között előrevinni, és ez nagyon jó dolog. Fontos tudnunk, hogy Maria Schmidt asszony, Schmidt Mária, a Budapesti Múzeumnak a vezetője, nagyon is támogatta az ügyet, és ezzel tisztában vagyunk, és hálásak érte. Trüppel asszony szintén szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy értékes támogatást nyújtott számunkra. Akkor, amikor meglehetősen bonyolultak voltak a dolgaink a frakciónk nevében, tehát nem csak a magam részéről szeretnék neki köszönetet mondani. Trüppel asszony elkötelezetten támogatta a programot. Elhangzottak közben kritikák is, és Természetesen ez így volt rendjén. Ezt a múzeumot szeretném hangsúlyozni. Össze kell kötni a meglévő többi múzeummal, és feltétlenül szükséges, hogy az európai kultúra házával, az egyetemekkel, a múzeumokkal és egyéb létesítményekkel, adott esetben magánházakkal is együttműködésben lehet működtetni, ahogy Tavaris úrtól is hallhattuk. A házban látható kiállításoknak nagyon-nagyon fontos szerepük lesz. Úgy gondolom, hogy az időszakos kiállítások felmutathatják a sokszínűséget, és az állandó kiállítás az inkább egy szintézist biztosít majd, és emellett megjelenhet majd a politikai pluralizmus, sokszínűség is. Ez különösen fontos számunkra, a parlament számára. Nyilván lesznek olyanok, akik majd a nők jogairól, a progresszióról, mások pedig a kereszténységről és egyéb témákról szeretnének majd időszaki kiállításokat rendezni, hogy felmutassuk, hogy továbbra is plurális, sokszínű társadalomban élünk. Térjünk akkor ki a költségvetésre. Trüppel asszony, a büro nem tudott még részletesen foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert a tanácsnak van erre egy javaslata, és szerintem ez nem fog átmenni ez a véleményem. Tehát nagyon veszélyes lenne, hogyha a büro állást foglalna egy olyan gyermekkel kapcsolatban, amely még meg sem fogant. Tehát ezért nem nyilatkoztunk eddig egyelőre a koncepcióról. Ez még nagyon messze van tőlünk. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a büdzsének a számai, amelyek rendelkezésre állnak, ön ugyanolyan jól tudja, mint én. Azt mondhatom, hogy olyan mértékben szerények ezek a számok, hogy nem járnak lényeges kihatással az Európai Bizottság elkötelezettségét sem veszélyeztetik a történelem házának finanszírozására. mert azért mégis jelentős költségekre számíthatunk. Köszönöm szépen. Hát Tavares. úrnak szeretnék válaszolni. A 2014-es téma, ugye száz év vetört ki az első világháború. Pillanatnyilag ez már sokakat foglalkoztat, számos kormányt is, mert nagyon sokan szeretnének részt venni a jövő évben a téma megszervezésében, például Szarajevóban. Hát mi javasoltuk, hogy Szarajevó legyen kulturális főváros Európában, a parlament így akarta, de technikailag ezt nem lehetett megvalósítani és most Szarajevó 2014-ben Európai Hidak a Kultúra érdekében címmel lépünk tovább ezen a területen, és azt gondolom, hogy tényleg van mit tenni. Most függetlenül az Európai Történelem házától dolgozunk ezen. Nincs kész az Európai Történelem háza, de szerintem érdemes lenne még beszélni erről egymás között is. További kérdés. Pálya Deli asszony. Jó, rendben, akkor szeretnie kiegészíteni. Taja? Akkor Örülök, hogy eljött Fanhál asszony, és sok sikert kívánok. Nehéz munka. A szimpózium is felmerült, mint téma. Nagyon foglalkoztam ezzel. Mielőtt az Európai Történelem Háza elkészül, az összes szakértőt hagyjuk dolgozni. Ha a szimpóziumot csinálunk, és még újabb tíz embert bevonunk, azok mást akarnak majd csinálni, mint azok, akiket már megbíztunk egyszer. Legyünk óvatosak, legyen kész a ház és utána a szimpóziumokon új javaslatokat, új ötleteket kell bevonni majd te később. Köszönöm szépen, a negyedik napi rendi pont következik. Bocs, nem a négyes ez, nem a négyes ez, mondja az elnök asszony. Kamerévert kolléganő témája következik a Telekom irányelv és egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyre szükség van szerintem, hiszen tudjuk, hogy a telekommunikációs irányelv milyen nehezen született meg, és időközben meg kéne tudni, hogy hol tartunk. Petra, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Hogyha elgondolkodunk ezen, hogy ebben a formában az irányelv három éve lépett hatályba 2010-ben, akkor látjuk azt is, hogy milyen gyorsan változnak az idők napjainkban, hiszen már most egy felülvizsgálatot kell talán kezdeményeznünk fontos részekben, az úgynevezett hibrid TV, smart TV vagy connected TV jelenségével foglalkozunk, és sokszor úgy tűnik, mintha tisztán technikai kérdésekről beszélnénk, de tulajdonképpen a rendelkezésnél és a hozzáférés, a médiatartalmak kereshetősége az, ami itt felvetődik, és az a kérdés, hogy mikor, hol, hogyan lehet egy átalakuló vibdában a médiatartalmakat különbözőképpen kezelni. Szeretném elmondani, hogy minden nemű médiapolitikai vitáról folyó alapvitának arról kell szólnia, hogy a médiának kettős jellege van, egyrészt áru, de kulturális jószág is másrészt, vagyis ilyen szerepében nagyon fontos társadalmi szerep jut, különleges szerep jut, ezért aztán a véleményszabadság nagyon fontos ebből a szempontból is, hiszen ez alapja a mi társadalmunknak, a médiának felvilágosító felügyeleti funkciója is van. Az egy német kolléga nemrégiben azt mondta, hogy a média az a demokrácia vízerőműve, mert víz nélkül nem, vagy vízműve, mert valóban, tehát víz nélkül élni sem tudunk, és demokrácia nem tud jó média nélkül élni. Hogyha ilyet működtetni akarunk, akkor szerintem szükség van egy saját médiaszabályozásra. Ez az oka annak, hogy az EU-ban és a tagállamokban úgy döntöttünk, hogy a médiapolitikát nem kizárólag versenyjoggal szabályozunk, vagy gazdasági joggal szabályozunk, hanem egy külön saját szabályozást alkotunk a médiára nézve, amely a médiák különleges jellegét figyelembe tudja venni. És meggyőződésem, hogy a technika átalakulása, ami a hibrid tévével itt eddigi csúcsát érte el, de ez nem fog megváltozni, és meggyőződésem ez egyelőre a csúcspont, de a technikai fejlődés a jövőben újabb dolgokat vet majd fel. A hibrid tévé nyilvánvalóan egy nagyon fontos technológiai lépés a média konvergencia felé, hiszen itt fontos médiapolitikai döntések megkérdőjeleződnek, amelyeket az elmúlt időszakban hoztunk. Valamikor az audiovizuális médiakkal foglalkozó irányelvben úgy döntöttek, és akkoriban szerintem igazuk is volt, hogy a lineáris szolgáltatásokat nagyon alaposan szabályozunk, a nem lineáris szolgáltatásokat viszont kevésbé restriktív módon szabályozunk. Az első véleménycserén megpróbáltam ezt egy picit metaforaszerűen bemutatni, hogy a különböző szabályozási sűrűség hogyan is alakult a jelenleg hatályos irányelvben. Ennek az indoka akkoriban az volt, hogy különböző társadalmi hatást gyakorolnak ezek a szolgáltatások. A lineáris kínálatban az ugye ez a klasszikus rádió, televízió szolgáltatás, mindegy, hogy kereskedelmi adókról van szó, vagy közszolgálati adókról van szó. Itt egy, és ezek egy nagyon komoly társadalompolitikai szerepet is játszanak, és ezeket törvényileg is körül kell bástyázni. A technológiai összeolvadás ellenére azt kell látni, hogy a tévé vonzása nem változott, és továbbra is a lineáris televízió mert eh, a lineáris média továbbra is szélesebb körben hat, ezt társadalompolitikailag is másképp kell szabályozni, mint az egyéb médiát. Az eddigi differenciálás, ami észszerűnek tűnt, és ez megjelenik ebben az eddigi szabályozásban, de hát a hibrid tévével ez a helyzet alapvetően megváltozik, egy sor új kérdés vetődik fel amelyeket médiapolitikai szempontból meg kell oldani, és meggyőződésem, hogy gyorsan kell megoldást találni médiapolitikai szempontból, mert ezt már korábban is mondtam, a tények irányítanak bennünket, és mi politikaként lemaradunk, szaladunk a egyre gyorsuló szekér után, és nagyon nehéz lesz megfordítani a helyzetet, vagy megállítani ezt a szekarat. Egy hibrid televízió készülék egyébként lehetőséget kínál a klasszikus tévézésre, ez így marad, de internet hozzáférést is biztosít, függetlenül attól, hogy technikailag hogyan terjesztik a műsort, e, és arra számítunk, hogy ugyanazon a képernyőn a legkülönbözőbb szolgáltatások jelennek meg, és e, nagyon különböző szabályozások vonatkoznak a jövőben aztán erre az egyetlen képernyőre, ahogyan ezt a mai irányelvből már ismerik, ezt már említettem ezt már elmondtam, a lineáris, audiovizuális, nem lineáris, audiovizuális médiaszolgáltatások. Vannak olyan médiaszolgáltatások, amelyekre az irányelv egyáltalán nem vonatkozik, nem esnek azok az irányelv hatája alá, aztán vannak olyan médiaszolgáltatások, ahol semmilyen európai szabályozás nem létezik, a hibrid televízió készülékről akkor beszélünk, hogyha klasszikus, lineáris programot képes fogni ez a készülék, de internetezésre is alkalmas és ezt meg is tudja jeleníteni a képernyőn. A felkínált tartalmak igen széles körűek, és itt a diszkriminációmentes hozzáférés kérése is felvetődik, és az, hogy hogyan tudjuk megkeresni ezeket a műsorokat. Aki egy platformot biztosít, vagy portált üzemeltet, már előzetesen dönt arról, hogy milyen kínálatokat fog majd biztosítani, és milyen módon priorizálja ezeket, és egyedül dönt a technológiáról is, amelyel végül is megvalósulnak a dolgok. Ennek az eredménye, és ez egy teljesen új minőség, az eredményt tekintve elmondhatjuk, hogy a platform tulajdonos, a portálüzemeltető üzemeltető vagy maga a készülékgyártó dominál. Tulajdonképpen a három funkció egy személyben vagy egy társaságban is egyesülhet, és ezek fogják a jövőben a hozzáférést a releváns tartalmakhoz befolyásolni. A készülékgyártók azt, azt jelenti, hogy gatekeeper pozícióba kerülnek, ahogyan ezt eddig nem ismertük. Mindeddig az eddigi médiapolitikai szabályozás nem tudja kezelni ezt a helyzetet. Ezért számomra rendkívül fontosnak tűnik, hogy, hogy az irányelvet az új adottságokkal hozzuk összhangba, mert különben veszélybe kerül a vélemény szabadság és sokszínűsége és az információ szabadság is. A platformüzemeltetők, a készülékgyártók erős pozíciója végül is oda vezethet, hogy akár még hátráltathatják a, technológiai fejlődést is, vagy a, ezen a területen a fejlődést, hiszen adott esetben ők meghatározzák, hogy milyen kínálat jelenik meg egy készüléken. Itt a szabad versenyről is beszélünk Európában. Egy szabad és tisztességes verseny az egyes szolgáltatások és kínálatok között Európában csak akkor működik, hogyha egységes versenyfeltételeket teremtünk. Ez rendkívül fontos, egy egységes, technológiailag nyitott, a piaci igényekhez igazodó interoperábilis rendszerre van tehát szükség, mint a szolgáltaták, mint pedig a gyártók esetében ami pedig a kereshetőség, a megtalálhatóság kérdését illeti, ezt biztosítani kell. Ez mindenképpen a sokszínűség egyik központi kérdése lesz. Ilyen értelemben tehát a javaslataimat úgy dolgoztam ki, hogy az eddigi irányelvben szereplő részeket tovább kell fejleszteni, hiszen ott abból indultak ki, hogy kevesen rendelkeznek olyan erőforrásokkal, hogy egy ilyen média, meg, médiában meghatározó szerephez jussanak. A klasszikus televízió és rádió egy engedélyezteti eljárás alá tartozik, viszont az új technológiai fejlődés ezt a helyzetet gyökeresen megváltoztatja a legjobb, hiszen pillanatnyilag ott tartunk, hogy a legjobb minőségben folyamatosan hozzáférhetővé válnak a tartalmak. A felhasználónak pedig tulajdonképpen mindegy, hogy milyen úton kapja meg a szolgáltatást. Ő a helytől és időtől függetlenül vehet igénybe a szolgáltatásokat, és, idék, és azt se tudja majd a felhasználó, hogy lineáris szolgáltatást használ, vagy letölt valamit, vagy hogy milyen úton jut el hozzá a tartalom. Éppen ezért egy modern szabályozásnak be kell látnia azt, hogy ne, nem csupán az átviteli módok határozzák meg azt, hogy hol vannak szűk keresztmetszetek, hanem az is, hogy hol keressük meg. Európában vannak must carry szabályok, szabályozások, de azt gondolom, hogy a must carry szabályozásokat ki kell majd egészíteni a must be found szabályokkal. Azok a szolgáltatók, azoknak a szolgáltatóknak megfelelően privigazelt helyzetet kell biztosítani a platformok kapcsán, amelyek a tagállamok számára, amelyekben a tagállamok adnak nekik egy megfelelő döntést, döntési lehetőséget, mint például a média pluralizmus esetében, vagy azok, akik önmaguk kötelezettségeket vállalnak annak érdekében, hogy egy független híradást biztosítsanak, és így szolgálják a média sokszínűséget. Itt önszabályzásról beszélek, vagy Németországban a szabályozott önszabályozásról szoktak beszélni, tehát olyan szabályozási rendszerekről van szó, amelyek elsősorban az önszabályozást veszik igénybe. Akik tehát az idő, a, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányú lineáris és nem lineáris médiaszolgáltatásokra vonatkozó szigorúbb szabálynak hatály alá tartoznak, vagy önként vállalják azok teljesítését, lehetőséget kell kapjanak arra, hogy előkelőbb helyet töltsenek be a platformokon, és ezen kívül el kellene gondolkozni az ösztönző rendszerek új formáin is, és ide tartozik például az önszabályozás is. Azt gondolom, a piaci szereplők közötti megfelelő erőviszonyokra ügyelni kell, különösen a készülékgyártók és tartalomszolgáltatók esetében. Ugyancsak meg kell akadályozni, hogy egyes tartalomszolgáltatók a tartalmaik terjesztése során tisztességtelen előnyre tegyenek szert. Elképzelhető például az is, hogy a jövőben egy olyan platformra kerülünk, ahol pénzt kell tenni az asztalra, hogy megfelelő priorizált pozcióba kerüljünk egy platformon, és szerintem ez nem a helyes út. Most egy néhány szót beszélnék még a reklámozás szabályozásáról is, mert itt is szerepet játszik a technikai fejlődés. Azt gondolom, hogy kérdéseket kell feltenni ezen a területen is, és végig kell gondolni, hogy mi is történik valójában. Mindenek előtt a lineáris szolgáltatások szolgáltatóit, illetően a, a, a reklámozásra nagyon világos szabályok vannak, és ezt jól végig is gondoltuk de hogyha egyre inkább konvergens technikákról beszélünk, és figyelembe veszük azt is, hogy a jövőben a reklám a lineáris szolgáltatóktól függetlenül is működhet, tehát gyakorlatilag ezt rá lehet húzni az eredeti tartalomra is, és a jelenlegi szabályok értelmében a nem lineáris szolgáltatások szolgáltatói vagy olyanok, akiket egyáltalán nem vonatkozik az említett irányelv, e, konkurálni kezdenek és versenyhelyzetbe kerülnek a lineáris szolgáltatásokkal, és gyakorlatilag rásugároznak az ő kínálatukra, akkor ez egy szociáldemokrata szájból furán hangzik, de ez végül is versenykorlátozáshoz vezet, mert a magánszolgáltató természetesen komoly hátrányba kerül, a magánlineáris szolgáltató hátrányba kerül azzal szemben, akire nem vonatkozik valamiféle reklámszabályozás vagy versenyszabályozás. Éppen ezért alapvetően végig kéne gondolni azt, hogy liberalizáljuk -e, vagy rugalmasabbá tegyük-e a reklámszabályozást. És itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a reklámnak reklámot ki kell terjeszteni, vagy nem kell szabályozni adott esetben a gyermekműsorok esetében a reklámozást. Inkább arról van szó, hogy szükség van még a 12 perces szabályra? E, korszerű ez a szabály? Van-e ennek értelme? Nem kellene inkább egy napi kontingensről beszélni, hogy a szolgáltató maga dönt, hogy mikor sugározza a reklámot. Ez akár minőségileg még jobb programokhoz is vezethet, hogyha egy szolgáltató úgy dönt, hogy csinálok egy jó gyerekműsort, egy jó gyerekprogramot csinálok, Ebben nem rakok bele reklámot, nem terhelem meg, viszont lehetőségem van arra, hogy más pontokon egy show vagy egy mm, szórakoztató műsor keretében reklámozzak, hogyan, hogyan fogadja ezt adott esetben egy néző, vagy elkapcsol, hát ezt a piacra kéne bízni adott esetben, ezt a piac majd szabályozni tudja. Tehát ha látják azt, hogy a nézők sorra hagyják el a műsoraikat, akkor ez nem fog működni. Tehát a lényeg az, hogy beszéljünk erről, és gondoljuk végig, hogy mi is történik valójában. És hogyha sokszínű médiáról beszélünk, és újra és újra azt mondjuk, hogy egy ilyen sokszínű, plurális médiát fenn akarunk tartani, és hát Ivo Belet készített tényleg jó jelentést a duális rádió és televízió rendszerről, akkor viszont figyelembe kell venni azt is, hogyha akarunk egy ilyen duális rendszert, tehát a közszolgáltatók és a kereskedelmi szolgáltatók, nos, akkor a kereskedelmi szolgáltatónak is lehetőséget kell adni arra, hogy pénzt keressenek ezzel és emellett még minőségi műsorokat is tudjanak készíteni. Éppen ezért a reklámszabályozásnál azt mondom, hogy ne szüntessük meg a reklámszabályozást, erről szó sincs, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt. Tehát akár rugalmasabbá lehet tenni a dolgot, vagy legalábbis végig kéne gondolni, és a versenykorlátozást vagy a versenytorzítást pedig mindenképpen el kell kerülni, hiszen ezzel csak ártanánk a média sokszínűségének. Egyébként az audiovizuális irányelv továbbfejlesztésére szükség van, hiszen a hibrid televíziózás esetében enélkül nem tudunk tovább lépni, hogyha arról végig gondoljuk azt, hogy mit, mondtam az imént, tehát hogy a jövőben egészen más pozícióba kerülnek az, a, a platformüzemeltetők, mint ahogy eddig ismertük. És itt mindenképpen a vélemények sokszínűségét meg kell határozni ez végül is oda vezet majd, hogy ö, nekünk gondoskodni kell a sokszínűség biztosításáról. Biztosítani kell azt is, hogy a platformok, a készülékek egy nyitott, interoperabilis szabványrendszeren keresztül működjenek, hiszen így tudjuk a diszkriminációmentes és technológiailag semleges hozzáférést biztosítani. Nagyon fontos még egyébként a lehetőség, hogy bizony, hogy a tartalmak integritását megőrizzük, hogyha valaki egy tévéfilmet sugároz, hogy bármilyen úton is teszi, de tudnia kell azt, hogy ezt a jelet más nem fedi le, vagy nyomja el, illetve nem szedhetik szét ezeket a tartalmakat. Ami a tartalmakat illeti a harmadik tartalmakkal való rásugárzást meg kell tiltani, amennyiben erre nem kapnak külön engedélyt, vagy kifejezetten nem kéri ezt a felhasználó. A hibrid televíziózásnak vannak persze adatvételmi vonatkozásai, és ezek annyira nem foglalkoztatnak pillanatnyilag bennünket egyenlőre, de ha vitázunk erről, akkor ezt figyelembe kell venni privacy by design, vagyis arról van szó, már a készüléknek is az adatvédelmet figyelembe kell venni, privacy by default, tehát az alapbeállítások esetében is az adatvédelmet figyelembe kell venni, az adattakarékos megközelítés, az arányosság, a célhoz kötöttség, olyan jelszavak, amiket itt alkalmazni kell. Az adatátláthatóság, az adatok begyűjtése, feldolgozása és továbbítása során mindenképpen biztosítandó, és a személyes adatokról is külön kell beszélnünk ebben az összefüggésben, hiszen elszámolási rendszerek is szóba kerülnek majd itt, és csak a felhasználó kifejezett engedélyével szabad ilyen adatokat begyűjteni és felhasználni, amennyiben eh, ezekre szükség van, hogy valaki igénybe vegyen egy eh, kínálatot. Végül is mm, az média anonim használatáról is beszélni kell, ez is egyre nehezebbé válik a hibrid televíziózás korában, hiszen egyfajta visszacsatolás is érkezhet ezekben az esetekben a jövőben, és eh, a felhasználhatásokat biztosítani kell, és a felhasználói profilik kialakítását az IP címek igénybevételével, vagy a geolokalizáció csak akkor működhet, hogyha egyértelműen tudatosan hozzájárult ehhez a felhasználó vagyis opt-in opciókról kell beszélnünk. Azt gondolom, hogy ezt jogszabályok útján biztosítani kell, hogy ezt az irányelvben csináljuk-e, vagy máshol oldjuk meg, erről lehet még beszélni. Ez lenne tehát az a javaslat sor, amit én a jelentéstervezetemben elkészítettem. Talán önök is látni fogják, hogy kicsit szűkre szabtam a dolgot. Ez attól is van, hogy a saját kezdeményezési jelentésben korlátozott tartalom jut nekünk, vagy korlátozott terjedelem jut csak nekünk, fel kéne talán vetni, hogy adott esetben egy, hol tudunk részletesebb szabályozást alkalmazni, várom a támogatásukat, és hát mivel nehezen tudjuk elképzelni, hogy a hibrid televízió hogyan fog működni. Szeretném meghívni önöket arra, hogy március 6-án itt a parlamentben egy kis live prezentációt tartok majd, a Müncheni Rádiótechnikai Intézetet hívtam meg, ők késznek mutatkoztak arra, hogy bemutassák, milyen is ez a hibrid televíziózás, mit jelent ez valójában. Egy néhány szakértőt is meghívtunk, akik majd a hatásokra, a kihívásokra is felhívják a figyelmet. Tehát március 6-a jegyezzék meg, szeretném meghívni önöket, és nagyon jó, hogyha az ember látja, hogy mit is jelent valójában egy ilyen lehetőség. Tehát bízom abban, hogy ez a jövőbeli vitára is hatással lesz majd, ha együtt ezt meg tudjuk nézni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Petra. Ez egy nagyon érdekes és tartalmas áttekintés volt. Az Európai Bizottság majd készít egy zöld könyvet ezzel kapcsolatban. Áprilisra úgy tudom. Nincs is olyan messze egyébként lehet, hogy egy kicsit fel tudják használni azt, amit te már elmondtál. 5-4 vagy hány kolléga van, aki hozzá akar szólni? Fán Hájen kolléganő. Kösz. Köszönöm szépen, asszonyom. Köszönöm szépen a, a végzett munkát a kollégának. A saját kezdeményezésű eh, jelentésben valóban egy nagyon átfogó képet kaptunk a helyzetről, illetve arról, hogy a fejlődés miféle új lehetőségeket hozott előnk. Itt nem csupán a kapcsolt televíziókról van szó, hiszen vannak mobil szolgáltatók, a okostelefonok is megjelentek, ugyanazok a kérdések jelennek meg, ugye a, a, a az iPad-emen vagy a tablet eh, PC-men nézhetek tévét, eh, számos dolog folyik egyszerre, teljes gőzzel haladunk előre. Itt nem csak a nem csak az ünnepre eh, csatlakoztatott tévéről van szó, rengeteg dolog halad egyetlen időben előre. Ez a jelentés egyébként nagyon sikeresen körvonalozza a média politikai kérdéseket, amelyeket többek között az okos tévék kezdtek el felvetni. Az a fontos, hogy a jelen időpontig érvényben levő szabályok ugye bizonyos csoportokra fókuszáltak, lineáris, non-lineáris szolgáltatásokra, on-demand videó szolgáltatásokra. Ezek különféle definíciók mentén rendelkeztek. Számos kérdés van, amelyet az új fejlemények fényében újra át kell gondolnunk. Ugye itt van ez az egyenlő verseny feltételekről szóló megfontolás, ez is fontos, de a másik oldalon a szabályozás is ugyanolyan fontos. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de az biztos, hogy bonyolult lesz, bonyolultabb lesz a helyzet, mert hiszen a, ugyanazon az eszközön válvetve fejlődnek a médiaszolgáltatók. Ugyancsak fontos kérdés lesz a reklámozás, illetve az ifjúságvédelem kérdése is. Mindent egybevetve bizonyos tartalmak esetében progresszív vagy hogy úgy mondjam, lépésről lépésre fejlődő jogalkotásra van a szükség például a, az ifjúságvédelemnél, az online tartalmaknál kellene erősíteni, e, egyéb területeken lehetnénk rugalmasabbak. A jövőben a magán TV társaságoknak valahogy finanszírozni kell magukat, hiszen nagyon szigorú szabályok léteznek a lineáris tévékkel kapcsolatban, de ugyanaz a tartalmat például online üzemmódon, ugyanazon a tévéképernyőn nézhetünk más szabályok alapján, hát ez bizony nem igazán praktikus. Nekünk, jogalkotóknak azt kell feltennünk magunknak, hogy mi a jövőben vajon tudunk-e speciális státuszt adni valahogy a magán, illetve állami rádiónak, tévének, és mely területeken eh, garantálhatjuk a reklámmentességet. Különféle dokumentum programoknál talán ilyen területeken. Ezen területeken a demokráciákon belül nagyon fontos szerepet és külön szerepet játszanak a rádiók és a televíziók. ugye konvergenciát figyelhetünk meg a különféle média területeken, ugyanez igaz a csatlakoztatott vagy okos tévére. A lineáris és a non-lineáris szolgáltatások jogi megkülönböztetésén túl igazából tisztában kell látnunk, tisztában kell lennünk azzal is, hogy a fogyasztók maguk sem igazán érzékelik ezt az elkülönítést. Tehát nem nagyon fogjuk a jövőben tudni azt, hogy az adott program lineáris vagy nem lineáris. Adva lesz egy videó, amit lejátszanak, vagy én magam hívtam elő. Tehát az ember valójában nem tudja elmondani, hogy ez lineáris szolgáltatás vagy videó lejátszás. évert asszony nagyon jó gondolatokat vetett fel. Meg kell beszélnünk a párhuzamosan működő rendszereket. E, mi van akkor, ha például e, az ismétlési rendszereket különféle kritériumok alapján e, hozunk létre? A különféle szolgáltatásokra különféle szabályok lesznek érvényesek, és hát nagyon sok a kérdőjel. az új válaszokat majd egy új jogszabályban kell valahol megválaszolni. Tehát ezeket meg kell fogalmaznunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy az adott új környezetben milyen technikai és milyen jogi válaszokkal tudunk szolgálni. Régebben volt audiovizuális médiára való irányelv, ifjúságvédelmi irányelv. Na most ezeket tulajdonképpen össze kéne olvasztani, egy fúzióra kéne sor kerüljön. Vannak online szolgáltatások, vannak okos szolgáltatások és egyébek, tehát ebben a konvergáló világban nagyon-nagyon sok mindent át kell gondolnunk, nagyon sok mindent meg kell fontolnunk, különféle platformok fúzionálnak egymásra a hozzáférhetőség, a semlegesség minden körülmények között olyan, hogy garantálni kell. Kamerivet asszony erről beszélt. A platform üzemeltetők, vagy az eszköz gyártók, akik de facto maguk is platform üzemeltetők lesznek, ugye ők ne lehessenek, ne válhassanak kapuőrökké, tehát ne kontrollálják az átmenő információkat a, a leadandó, illetve a megtalálható szabályozás ugyancsak kidolgozásra vár. Ugyancsak nagyon fontos véleményem szerint az, hogy az interoperabilitás területén figyeljünk oda, hogy a technikai standardek a jövőben ne azt eredményezzék, hogy egyik platformon a média tartalom hozzáférhető, a másikon meg nem. Az eszközgyártók vagy médiagyártók ugyancsak felelősséggel tartoznak, hiszen eh, rájuk nagy felelősség járul a platform operátoroknál az ifjúságvédelem a fő feladat Régebben ugye a délutáni programoknál merül fel az ifjúságvédelem kérdése. Most a jövőben, most hogy, hogy lehet az, hogy, hogy most a gyerekemet odaengedem, hogy megnézzen valamit, ami szerintem biztonságos délutáni gyerekprogram? Tehát, hogy megfelelő felelősséget kapjanak a jövőben a platformüzemeltetők is. Tehát ezt a kérdést mindenképpen meg kell vitatni szerintem. Úgy gondolom, hogy a rugalmasságot nem tudjuk elkerülni a kvantitatív reklámozási előírások kapcsán. Adott esetben inkább a kvalitatív szabályozást kéne előnyben részesíteni. Mm, mint már mondtam, például gyerekprogramok, információs programok, hírek esetében szigorúban kell szabályozni, de ezt a szigorú 12 perces szabályt talán nem kéne fenntartani. Szerintem nem is lehet majd fenntartani, ezt rugalmasabbá kell tenni, hogy egy olyan szintet hozzunk létre, ahol a különböző média kínálatok végül is egy adott verseny, egy észszerű versenyhelyzetben egymással szemben tényleges versenyt tudjanak folytatni. Persze mindig nagyon nehéz egy ilyen nagyon terjedelmes témát egy rövid jelentésben összefoglalni. Más szakbizottságban, egy másik jelentésben én magam is megértem, hogy ezt mennyire nehéz megcsinálni, ha csak egy adott számú karaktert írhatunk le. Nagyon nehéz a tanácskozásokat megtartani. Abban bízom, hogy egy jó együttműködés keretei között végül is a módosítóinkkal, kiegészítéseinkkel E, még egyszer mondom, nagyon sikeres az eddigi dokumentum is, de a kiegészítésekkel, módosítókkal szerintem egy jó pozíciót tudunk kiharcolni itt a szakbizottságban mert ne csak a műszaki, a technikai jellegű szakbizottságra bízzuk ezeket, itt tartalmakról is szó van, demokratikus alapstruktúrákról beszélünk, kultúráról beszélünk, ezt világossá kell tenni. Ez nem egy műszaki kérdés önmagában. Köszönöm szépen, Trüppel kolléganő. Én is köszönetet mondok Kamerévert kolléganőnek. Nagyon jó volt a prezentáció, reflektálni tudott a témákra, és külön köszönöm a hatodikára a meghívást. Egy néhány dolgot szeretnék elmondani, vagy reagálni szeretnék azokra, amit mondtál itt a politikai orientációval kapcsolatban a saját kezdeményezésű jelentésben. Először is rögzítetted, hogy valamennyien közös tapasztalataink vannak. Sokat dolgoztunk az audiovizuális irányelven, de a digitális fejlődés, a digitális forradalom révén ez már túlhaladottá vált, valamennyien azzal szembesülünk, hogy elképesztően gyorsan változik a technológia, és ilyen értelemben nagyon nehéz jó válaszokat találni. Gyakorlatilag mindig le vagyunk maradva valamennyire. Ez egy kollektív érzés szerintem itt valamennyi körében. Ennek ellenére helyesnek tartom, és ez egy politikai igény, amit te is megfogalmaztál. Tehát, hogy politikusként ne szálljunk ki egy nagyon fontos szabályozási kérdésből ez sem teljesen magától értetődő, hogy az embernek egy ilyen alapvető hozzáállása van, ezt még külön kiemelem, hogy osztom ezt a fajta véleményt. Aztán hangsúlyozták még, hogy az össze, mindennemű média kínálat mellett, hogy itt egy kettős jellegű dologról van szó. Egyrészt ez egy áru, másrészt viszont kulturális jelentőségű hordozó is, és ezért ezt másképp kell szabályozni, mint tisztán piaci jószágok esetében történik, és nem szabad csak a gazdasági és a versenyjogot alkalmazni a szabályozásra. Ez egy nagyon fontos felvetés. Tudjuk, hogy vannak olyan politikai erők, amelyek másfajta igényel lépnek fel. Én külön hangsúlyozni szeretném, hogy ezt tisztázni kell. Az UNESCO egyezményben is így szerepel ez, ahol a kulturális sokszínűség védelmét irányozzák elő. Aztán én is úgy gondolom, hogy politikailag kell látni a kérdést, amit van Hayen, Sabina van Hayen is mondott, hogy a készülékgyártók ne legyenek az urai az információnak a végén. És hogyha gatekeeperekről beszélünk, tehát kapuőrökről beszélünk, akkor meg kell oldani, hogy hogy tudunk idevágó szabályozást alkalmazni. Mert eh, nagyon fontos, hogy a digitális gyorsasággal vissza is lehet élni, olyan értelemben, hogy a gyorsabbak mások kárára lépnek előtérbe, és így a demokrácia sérül, és sérülnek bizonyos társadalompolitikai sztenderdek is. Vagyis egy jól értelmezett szabályozásra van szükség, ezt helyesnek tartom, tehát a diszkriminációmentességet, a kereshetőséget, a megtalálhatóságot biztosítani kell. Aztán fontos volt egy érv, amit még elmondott évert a kolléganő, tehát hogy a terjesztés során ne legyen szűk keresztmetszet, jó, ezt meg kell szüntetni, de másrészt azt kell megnézni, hogy a tartalmakat hol listázzák, hol szerepelnek. Jó, persze, azt mondjuk a digitális világban nincs már szűk keresztmetszet, viszont ez nem egészen igaz, ha a valóságot megvizsgáljuk a kérdés csak az, hogy hol van a szűk keresztmetszet. Máshova került a szűk keresztmetszet, ez világos. De a szűk keresztmetszettel ez, ez, ennek ellenére foglalkoznunk kell, mert különben a legerősebb fogja mindig keresztülvinni az akaratát. Ez egy központi jelentőségű pont. A digitális világban ez egy igen vitatott téma, és vannak olyan szereplők, ezt is tudjuk, hogy nem kell már foglalkoznunk a notion of scarcity kérdésével, és amit te mondtál, az éppen rámutatott arra, hogy miért kell ezzel a témával még törődnünk. De meg kell érteni természetesen, hogy ez a szűk keresztmetszet máshová került. A reklámszabályozás kérdése is felmerült természetesen. Igen, előfordulhat ilyen. Én is látom ennek a veszélyét, hogyha a lineáris szolgáltatásokat ennyivel szigorúbban szabályozok, mint a többieket, akkor ez előfordulhat. Én is a rugalmasabb fellépés híve vagyok. Mindenek előtt a kvantitatíva mennyiségi előírások esetében kell rugalmassá válni, és adott esetben kvalitatív szabályozást alkalmazni. Még egy felvetésem lenni. A nem kereskedelmi csere és a kereskedelmi célú csere a hálózatban. Tehát itt e, ezt definiálni kell bizonyos dolgokat. Mi, mi, mi az a reklám? Mi a reklám tartalom? Tudjuk, hogy számos platformon van reklám olyan feltételekkel, amelyek nem átláthatóak nagyon gyakran, vagyis egy társadalompolitikai vitát kell lefolytatni arra vonatkozóan, hogy mit jelent a reklám, mi, milyen legyen a reklám, legyen a reklám, milyen feltételekkel lehet reklám a platformon. És hogyha itt a reklámról beszélünk, az internet kínálatok esetében ez egy fontos felvetés. Aztán, amit Pétra Kamerévet még mondott, tehát, hogy nem szabad tartalmakra rárakni mást, rátelepíteni mást, és az adatvédelmi előírásokat is támogatom. És az utolsó pont, ez egy központi jelentőségű téma a társadalompolitikai vita során, ezt külön ki akarom emelni most ebben az összefüggésben, a tanúsítványozás kérdése. Továbbra is vannak társadalmilag elvárt sztenderdek, amiket jobban előtérbe akarunk helyezni, vagyis jobban megtalálhatóvá akarunk tenni, mint másokat. És erre kell egy szabályzás, hogy ezt a fajta tanúsítványt hogyan lehet megszerezni. Politikailag meg kell határozni az ifjúságvédelem, vagy egyéb előírások területén és adott esetben a szolgáltatók igyekezhetnek elérni, hogy ők egy ilyen tanúsítványt megkapjanak, és akkor a listán egy jobb helyre, egy prioritásos helyre kerülhetnek. Ezt meg kell beszélnünk, ez egy nagyon fontos téma, de mindenképpen reflektálódik itt az is, hogy a lineáris kínálatok és az internetes kínálatok esetében szükség van standardekre, mert a társadalom ezt elvárja, és hát így adott esetben pluszpontokat lehet valakinek adni. Ez szerintem egy jól értelmezett szabadság egyrészt, és egy fontos társadalompolitikai megközelítés is. Hirs kolléganő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a jelentést. A liberálisok nevében is elmondhatom, hogy van jó néhány pont, amit ö, támogatni tudunk, és a vitában tovább fejlesztünk bizonyos témákat. Persze lehet filozófiailag, tudományosan megközelíteni az egészet, de szerintem a fogyasztót kéne szem előtt tartani, és képzeljük el, hogy a fogyasztó bekapcsolja a televíziót, és amit lát, az jöhet az internetről is, a lineáris vagy nem lineáris szolgáltatótól érkezhet, de a legkevesebben gondolkodnak el ezen tulajdonképpen, hogy honnan is jön egy adott tartalom. Mit jelent ez? Végig kell gondolni a dolgokat. Két módon lehet a problémát megoldani. Egyrészt vagy azt tesszük, hogy a nem lineáris szolgáltatók, tehát internet, stb. területén is az eddigi standardeket alkalmazunk, amiket lineáris standardjeinket eh, elviszük ebbe az irányba, tehát ifjúságvédelem, stb. stb. De ha ezt akarjuk, akkor arra is gondolni kell, hogy ezt ellenőrizni, felügyelni kell valamikor. És éppen ezért úgy gondolom, itt mindenki tudja a teremben, hogy az internetet nem tudjuk ellenőrizni. Egyébként liberáliskon meg hozzáteszem még, hogy nem is akarjuk ellenőrizni. Tehát ez az út, ez a mód, ez nem működik Éppen ezért egy másik utat is járhatunk, azt mondjuk a fogyasztónak. A fogyasztónak elmondjuk, hogy ha ön bekapcsolja a televíziót ma, akkor nem tudja, hogy milyen védelmi szintből indulhat ki, sőt, abból is kiindulhat, hogy nincsen védelmi szint. És azt gondolom, hogy ez az őszinteség jobb, mint a biztonság illúziója. Mint hogyha azt hitetjük el a fogyasztóval, hogy ő biztonságban van, holott ez a biztonság nem létezik. És itt többször elhangzott ez már, persze ebben egyet is értünk, hogy nyilván vannak olyan kínálatok, és számos olyan fogyasztó is van, aki bizonyos minőségi sztenderdeket akar alkalmazni. Tehát ha tudja valaki ezt a szolgáltatót töltöm le, akkor egy adott színvonalat teljesítenek, például ifjúságvédelem területén. Ezt mi abszolút támogatjuk, egy nagyon központi pont. És azt gondolom az audiovizuális irányelv tényleg jó lehetőségeket kínál arra, hogy orientációként szolgáljuk ezt, hogy adott esetben valamiféle pecsét vagy tanúsítvány legyen ez de mindenképpen az önkéntesség alapján kéne ezt működni. Tehát egy önszabályozásnak kell ennek lennie, mert ha előírjuk a dolgokat, akkor ellenőrizni is kell, tehát a védi egy megoldás jobbnak tűnik nekem. Vagyis a nagy kihívás az, hogy olyan kritériumokat állapítsunk meg, amelyek az önkéntességen alapulnak a szolgáltatóknál, ők elfogadják ezt önkéntes alapon tehát, és egyfajta védjegyként alkalmazzák ezt, vagyis a fogyasztó látja, ha ezt a szolgáltatót nézem, akkor egy adott védelem teljesül. És ezt kiolvastam a jelentésből, erre ösztönözni is lehet őket, adott esetben gyorsabban lehet ezeket megtalálni, vagy biztonságosabban lehet megtalálni az ilyen jellegű szolgáltatókat. Ha ebbe az irányba megyünk, ez, ez jó, ezzel mi egyet tudunk érteni. Nagyon fontos még egy dolog, ne legyen versenytorzulás és az egyenlő esélyek témája. Liberálisként ez egy teljesen alapvető dolog számunkra, és magától értetődő. De egy dolognak világosnak kell lennie, hogy egy álbiztonsággal, vagy egy nem létező biztonsággal nem szolgáljuk a fogyasztót. Tehát tudnia kell mindenkinek, hogy jövőben, hogy ez a fajta standard nincs meg, csak akkor, hogyha látjuk, hogy rendelkezik valaki ezzel, és nem csaphatjuk be a fogyasztót ilyen értelemben. Köszönöm szépen. Utoljára, de nem utolsó sorban, Kirkop kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. McLaren képviselő nem tudott most eljönni, engem kértnek, hogy pár szót szóljak erről a témáról. Engem is élénken érdekel, hiszen média érdekeltségeim is voltak a karrierem során, úgyhogy a jelentéstevő javaslatai élénken foglalkoztatnak. Először is Üdvözlendőnek tartom általánosságban a jelentést. Természetesen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv mellett ez egy nagyon fontos terület. És a jelentés elkészítése során a, az okos tévé témakörben, azt hiszem, hogy egy-két dologról szólni kell, megfelelő szabályozó mechanizmusra van szükség. Hiszen egy globális területtel van dolgunk. Az okos tévé hardvere, az úgynevezett hibrid platformok számos tagállamban működésben vannak már, megtalálhatók az Egyesült Királyságban is, és a szoftver robbanásszerűen fejlődik. Nem csak a, az okos tévé szoftver, hanem általánosabb értelemben is. A televíziózás testre szabottabbá válik néhány éve a tévénézés mindenképpen valamiféle közösségi alapú tevékenység volt abban az értelemben, hogy a közösség mondjuk a család vagy néhányan összejöttek és tévéztek. Manapság pedig egyénévé válnak a képernyő tartalmak. A múltkor a barátom házában voltam, és rámutatott a tévémonitor helyére, ami a hűtő ajtó volt, és lehet, hogy ez azért volt, mert ő meg a felesége szívesebben üldögéltek máshol, és a többiek nézhették a hűtőajtót. Az internet, illetve a társasági hálók átalakítják az egész területnek a működését, és az sem mindegy, hogy mi van, vagy ki van a képernyőnek a túloldalán. Az interaktív TV egy fejlődőben lévő platform, és tudatosan kell, kell kezelnének a veszélyeit is. Nem csak a reklámozásra, hanem a szerzőjogok védelmére is gondolok, illetve a gyermekek a, az ifjúság védelmére is. El már arra kért, hogy Emma arra kért, hogy szeretne a fiatalkorúak védelmére vonatkozó kitételt a szövegben, mert a fiatalok egyre inkább ki vannak szolgáltatva, amikor egyedül tévéznek, szabályozatlan háttérben, a szülők, illetve a család felügyelete nélkül. Hát ez komoly negatívum lehet. Fontos még kiemelni, hogy alapvető ahhoz, hogy az okos tévét élvezhetővé tegyük, hogy kellően gyors internet kapcsolatok legyenek. Nagyon nagy területei Európának még csak korlátozottan ellátottak internettel. Egyes országokban szépen haladnak előre, és ez persze nem csak társadalmi, hanem gazdasági értelemben is kedvező, egész Európát segíti, de a jelentésben jobban ki kellene emelni azt, hogy az internet adatátviteli sebességeket növelni kéne. A jelentéstevőt teljes mértékben támogatjuk, készek vagyunk az együttműködésre, illetve McLaren asszony a következő hónapok során ezt személyesen meg fogja majd valósítani. Felhívnám arra a figyelmet, hogy a technika sokkal gyorsabban fejlődik, mint a jogalkotók, ami nem mindig probléma, hiszen a jogalkotók nem tudnak mindenre megfelelő szabályokat alkotni, de itt most azt hiszem utól kell érnünk a fejlődést. Köszönöm. Monsieur Cavada. Köszönöm szépen. Cavada úr, az imént nem láttam, hogy jelentkezik, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy észrevette. A titkárság nem látta, hogy jelentkezem a távolság ellenére ön észrevette. Még Petra jelentkezésekor már föltettem a kezemet, és szeretnék én is köszönetet mondani a kollégáknak, és úgy gondolom, hogy a Müncheni intézettel kapcsolatos tevékenységek is kiemelik, hogy nem csak általánosságban kell erről beszélni, hanem ez egy olyan folyamat, amely kezdettől fogva komoly következményeket vett fel, és az utóbbi hónapokban ennek lehetünk tanúi az okos tévé különböző formában jelent meg az életünkben, és ez azt jelenti, hogy meg kell értenünk ennek a következményét, a veszélyeit, közelről meg kell vizsgálnunk a témát. Úgy gondolom, hogy ezek a következmények már is láthatóvá teszik, hogy milyen típusú veszélyeknek lehetünk kitéve, mi ellen kell felvenni a harcot, ezt a kedves kollégák figyelmébe ajánlom, és egy olyan szervezetre lehet szükség, Kerkop úr utalt erre, megfelelő szabályozásra van szükség, és nem lehet mindig embrionális állapotban mindent szabályozni. Az új szolgáltatások öles léptekkel fejlődnek. Egyelőre nem látjuk még, hogy a média milyen irányba halad, vannak bizonyos aggályos kérdések, és úgy gondolom, hogy az audiovizuális, illetve az okos tévé területet szabályozó irányelvek a technológiával is fel kell vegyék a, a tempót. Ennek a fejlődésével lépést kell, hogy tartsanak. Az irányelv későn lépett hatályba, felülvizsgálatra szorul, és úgy fogalmaznék, hogy körültekintő jogalkotásra van szükség, tisztában kell lennünk a felelősségünkkel. Ez három dolgot jelent. Egyrészt a közféra, illetve a magánszolgáltatók között egyensúlyt kell teremteni számos tagállamban. Például Németországban. Nagyon erős a közférának a súlya ebben, és az egyensúlyt kell javítani. A másik pedig, többször hallhattunk, a szabadsággal összefüggő kérdésekről. A szabadság az jó dolog, és ugyanakkor többen felvetették itt a teremben, hogy felelősséget is jelent a szabadság. Tehát az ifjúság védelmét, a kiskorúaknak a védelmét is biztosítani kell. És ezt a kérdést hangsúlyosan kell kezelnünk. Én azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy vallásos ragaszkodással kitartok a szabadság mellett, ez nem azt jelenti, hogy őrültségeket követhetünk el felelőtlen módon. Tehát például a programokat kísérő reklámok, hirdetéseknek a szabályozása szükséges, és nem mindegy, hogy a programot szakítja meg néha reklám, vagy a reklámot szakítja meg néha program. Tehát elsősorban ezeket a kérdéseket szerettem volna kiemelni. Másodszorban pedig az audiovizuális online szolgáltatóknak a versenyére szeretnék kitérni. Ez változást jelent a klasszikus helyzetképhez képest a TV csatornák közötti versenyt kiszélesíti, és természeténél fogva akár káoszt is eredményezhet, a szabadsággal nem szabad visszaélni. Gazdaságosan kell alkalmazni a szabadságot. Aztán az új technológiának a hatékonyságát szeretném megemlíteni. Például a tévénézők profiljának a kezelése nagyon komoly adatvédelmi, fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel. A magánszférához fűződő jogoknak a védelmét garantálni kell. Nem szabad, hogy a fogyasztó adatai magánélete veszélybe kerüljön. Nagyon helyes, hogy beszélünk különböző általános kérdésekről, a jogokról, a szabadságról, de fel kell vetnünk az ezzel járó kockázatokat és Szerkesztői felelősségek merülnek fel, a tartalomszolgáltatók, a médiaszolgáltatók felelősséggel tartoznak, hiszen itt nem a szokásos kereskedelmi termékekről beszélünk, tehát nem is így kell őket szabályozni. Úgyhogy a szükséges mértékű szabályokat be kell vezetni, nem szabad túlszabályozni. Tisztelt képviselőtársaim, ezeket a kérdéseket szerettem volna felvetni. Ez a téma nagyon ígéretes, és rengeteg ügyet kell megtárgyalnunk. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup. Maintenant... Euh, Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Itt van a képviselője, akkor átadom. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy személyesen is szólhatunk itt önökhöz, és elmondhatjuk a bizottság véleményét. A bizottság örül, és érdeklődéssel figyeli ezt a, a témát, amelyet a parlament terjesztett elő. Valóban megérdemli ez a téma azt a figyelmet, amelyet önöknek is szenteltek. Csak keveset szólnak, de a rövid idő alatt nagyon sok mindent elmondanak nekünk. Vannak között, önök között sokan, akik már úgy tűnnek, hogy, hogy úgy tűnik, hogy eljutottak oda, hogy meg kell változtatni a médiával kapcsolatos irányelvet. Még nem tartunk itt, Amint tudják, a felmérés stádiumában vagyunk. A zöld könyv pillanatnyilag az a szerszám, az az eszköz, amelyet használunk. Az szóban forgó irányelv az értékek védelmére szolgál. Ezekre a konkrét ügyekre egy konkrét irányelvet kellene megfogalmazni. Persze illő körültekintéssel, hiszen még az út elején járunk, korán van még, még ugye nem túl sokan vannak közöttünk, akik a csatlakoztatott tévével rendelkeznek, de a dolog terjedőben van, egész Európa szerte egyre több ilyen lesz. A bizottság stratégiája az, hogy nem hátradőlve kivárjuk azt, hogy mi történik, hanem elére, elébe megyünk a dolgoknak, megpróbáljuk a vitának elejét venni, azzal, hogy konzultációkat tartunk, és a kapott visszajelzések alapján döntünk. Ez a vita nagyon fontos a mi munkánk szempontjából is. A jelentés ugyancsak nagyon ígéretes, ezt már korábban is elmondtuk. Ami a többi dolgot illeti, tudják, eh, hogy a bizottságnál jelen pillanatban is folyik ennek az anyagnak a vitája. Most túl korai volna még bármit is mondanom erről, de azt elmondhatom, hogy eh, a hatály ki fog terjedni a mobil eszközökre, illetve a csatlakoztatott tévére is, egyébként pedig az összes szóba hozott téma olyan, hogy szándékaink szerint ki akarunk ezekre is térni, a hatály alá akarjuk vonni őket. Egyensúlyt akarunk teremteni a rugalmasság, a, fogal, a, a, a fogyasztók védelme és ilyen témák között. Tehát köszönöm szépen. Hát köszönöm ezt a vitát mindenkinek. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Petra. Röviden kérlek. Jó, rövid leszek. Jean-Marie de most már ment. Szerettem volna túl koránhoz valamit mondani. Nincs túl korán, hogy most ezzel foglalkozunk már, és már most elgondolkodunk azon, hogy milyen irányba kell elindulnunk annak érdekében, hogy tisztességes jövőbeli média szabályozást alkossunk a társadalompolitikai szempontok figyelembevételével, és nagyon sajnálom, hogy a zöld könyv megjelenését a bizottság újra és újra elhalasztja. Ugye először őszre akarták, aztán most szerintem áprilisra tették az időpontot, és ez nekünk időbe kerül hiszen van egy konzultációs eljárás, ahol mindenkinek eh, a saját álláspontját meg kell határoznia, és ez időbe kerül, a jogalkotást meghosszabbítja. Szerintem gyorsan, viszonylag gyorsan kell reagálni, hogy ne tényekkel szembesüljünk, amelyeket már nem tudunk megváltoztatni politikusként, vagy ahol nagyon nehéz lenne a feladatunk. Éppen ezért egy kicsit sietségre ösztönöznék ebben az összefüggésben, hogyha kultúra és médiapolitikai felelősségnek adatokat akarunk tenni. Hirsch kolléganőnek válaszolva, a szabályozott önszabályozás. Ne azért nem bíznék mindent a szabályozott önszabályozásra. Szerintem világossá kell tenni azt is, hogyha van, akinek privilégiumai vannak, valamilyen különleges követelmények alapján, akkor késznek kell mutatkozni arra, hogy ezeket a követelményeket teljesítse valaki, és ha valaki megnéz valamit, akkor ellenőrizni kell, hogy betartják-e azt amit ma a tartományi médiahatóságok tesznek, vagy egyéb ellenőrző hatóságok, nem mondhatom, hogy kaptam egy tanúsítványt, és, és akkor ez örök időkre szól, így nem működhet a rendszer. Ne csak önszabályozás, hanem szabályozott önszabályozás jó. Ami pedig ifjúságvédelem és egyéb területen megteendő, azt tegyük meg. De azt gondolom, hogy ez egy médiaszabályozás marad, és szabályoknak kell lenniük, amiket be kell tartani és ezeket ellenőrizni is kell, természetes dolog. Interneten az ifjúságvédelem, ez nagy nehéz ügy, nem kell erről most vitatkoznunk, nem akarom én ellenőrizni az internetet, de azért azt meg kell nézni, hogy hogyan tudunk valamilyen észszerű megoldást, tisztességes megoldást találni és hogyan biztosítjuk azt, hogy a privilégiumokkal ne lehessen visszaélni, ez is döntő jelentőség. Minden nemű módosítónak örülök egyébként, és érdekes vita lesz ez még, amíg elfogadjuk ezt az irányelvet. Köszönöm a javaslatokat. Köszönöm szépen. Határidő a módosítókhoz, amelyekkel gyakorlatilag a jelentést még teljesebbé akarjuk tenni, és természetesen te is készíthetsz módosítókat. Jó, örül dolog, de végül is készíthetsz. Március, nem, nem. Csütörtök, március 7-e csütörtök dél. Legyünk gyorsabbak a bizottságban. Egyet el kell, hogy mondom, mondjak. Mert én nagyon csodálom ezt a vitát a reklámmal kapcsolatban. Mennyi időt töltöttünk már a reklámmal, hogy úgy határozzuk meg, ahogyan ez most kialakult, és most megint csak kitáncolunk mögüle. De érdekes a dolog, okosodik az ember mindig. Ezzel az ülést lezárom egyelőre, holnap kilenckor találkozunk a szavazáson. Akik pedig holnap nem tudnak itt lenni, azok küldjenek póttagot. Koordinátorok ülése következik, mindenki mást kérek, hagyja el ezt a hideg termet, keressenek maguknak egy melegebbet, gyere előre, vagy gyertek előre.